Kedves képviselőtársak, kérem mindenki foglaljon helyet. Bernd Lange. Bernd Lange. Gultéri képviselők, üljenek le ők is. Ülj le! Du auch. Te is. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Kedves képviselőtársak! az elnökök értekezlete ma reggel döntést hozott a Szaharov díj 2015-ös átadása ügyében. Szeretném közölni önökkel, hogy az elnökök értekezete ebben az évben a Szaharov díjat a szaudarábiai bloggernek, Raif Badavinak fogja átadni. Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a ház támogatását ebben a döntésben. Hozzáfűzöm ehhez ma az, hogy Badavi űrnek saját, nagyon, nagyon különleges az ügye, egy rendkívül bátor kiállásról van szó, és én úgy látom példaadó is ennek az embernek az ügye, aki az egyik legrettenetesebb büntetés árnyékában él, egy olyan országban, amit csak objektíven és csak brutális kínzásnak lehet megnevezni. Badawi úr azonnali kegyelmi kérelmét meg kell küldjük a szaudarábiai királynak, hogy azonnal kapjon kegyelmét és szabadon bocsássák. Die Beziehungen a az Európai Unió tagállamai és szervezetei közötti kapcsolatok a partnerországokkal részben attól is függnek minőségüket illetően, hogy az alapjogokat betartják-e partnereink. Badavi úr ügyében alapvető emberi jogokról van szó. Nem, hogy nem veszik figyelembe ezeket, hanem lábbal tiporják. Ezért felhívom a királyt ma, hogy azonnal bocsássák szabadon Badevi urat, valamint a feleségét engedjék visszatérni, hogy decemberben itt, ebben a házban átvehesse a Szaharov díjat. So, liebe Kollegen. No, kedves kollégák, megyünk tovább. Koradza Bildasszony kért szót. Uh, Elnök úr, tegnap felvetettem uh, a szellem szavazás uh, problémáját Löpen asszonya kapcsán. Szeretném a házat a vizsgálat eredményéről tájékoztatni. A plenáris szolgálatoknak köszönöm a gyors és nagyon professzionális reakcióját, az elnököt pedig arra kérem, hogy teljes mértékben használja a 177 és 136-os házszabályt, amely értelmében egyértelműen személyesen szavazhat csak minden képviselő, mindenki személyes a saját szavazatáért. Köszönöm, elnök úr. Zu dem Vorfall bekommt Ebben az ügyben Löpen asszonynak is megadom a szót. Monsieur le Président, en mon absence... Elnök úr, tegnap eh, távol létemben elképesztő módon vádolt meg Weber úr. Azt, eh, azzal vádolt meg, olyan dolgokkal vádolt meg, amelyekben teljesen ártatlan vagyok, eh, és amelyről egyébként a ma délelőtti elnökök értekezletén is kiderült, hogy nem vagyok érte felelős. Eh, Weber úr valójában megrágalmazott, eh, emi egy bűncselekmény, és igazándiból semmilyen bizonyítéka nem volt erre. Mi történt tegnap? Mi igazolja azt, hogy ezt a színházat játsszuk, ezt a színházat játsszuk? önök is tudják, hogy e, a, a kártyákat e, általában úgy szokták a képviselők, hogy behelyezik az ülés elején, és csak a végén húzzák e, ki. Ez az egyetlen érvük önöknek, és ezt mások is csinálják, ezt több tucat képviselő csinálja. Ráadásul itt nem volt az udvariasság elem, is szabályait nem tartották be. Négy Négy szavazásra került sor az én jelenlétemben. És én távollétemben. És és az én felhatalmazásom nélkül, távollétemben és a felhatalmazásom nélkül. Et sans mon autorisation tehát megismétlem, a felhatalmazásom nélkül eh, követett el eh, egy hibát a kollega, ami, ami önmagában igazolja azt, eh, ami történik. Kedves kollega, még egy dolgot mondanék. És önök is elgondolkozhatnának azon, hogy mi a lovagiasság. Ugy, ugy, ugyanakkor Elnök úr, tiszt tájékoztatom önt, hogy eljárást fogok indítani Weber úr ellen, aki elképesztő vádakkal illetett. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, a téma ma az elnökök értekezletén is felmerült. Manfred Weber megszólítatott, most megkapja a szót, hogy válaszoljon. Elnök úr, Eh, hogy ezek a nyilatkozatok eh, hallatán az ember döbbenten ül. A pimasságát nem lehet eh, überelni. Nehéz volna. Löpen asszony mondandóját tovább túlozni. Tudom, hogy ő nem érti, hogy működik a demokrácia, ezt nem kell elmagyarázni senkinek ebben a házban, ám próbáljuk meg ismét elmagyarázni önnek. A demokráciában az a szavazat, amit az állampolgároktól kapunk mandátumként, a szent. Ha pedig ez szent mandátummal valaki, tehát a demokráció az, az is hozzáteszik, hogy meghallgatjuk egymást, asszonyom, ugye? Tehát a demokráciában a szavazat szent. Ezt az állampolgároktól kaptuk, ruházták ránk, nem lehet tovább ruházni, átruházni, nem lehet másnak átadni. Az, is, az Unió egyes tagállamaiban büntetőjogi felelősséggel sújtják azt, aki így jár el. Bíróság előtt lehet eljárni. Európában, a parlamentben ez nem ez a helyzet, ez szerencséje önnek, de nekünk kell megvédeni ezt a mandátumot önnek megfelelő botrányjal kell szembenézni, és az elnökünket támogatni fogjuk minden jogi eszközzel, hogy fellépjen ebben a helyzetben. Hölgyeim és Uraim! Ma reggel mint mondottam, az elnökök érdekezletén napirendre került ez a téma. A megfelelő grémium vizsgálja ki majd a kérdést, a parlament bűró az elnöksége, Karazabilt asszony biztos lehet ebben, hogy a házszabály minden vonatkozó pontját tiszteletben tartjuk az eljárásban. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét megkapták, van -e ellenvetés azzal kapcsolatban?